Az emberek egyre inkább elveszítik a bizalmukat az Európai Unió iránt, éppen ezért meg kell próbáljuk ezt megfordítani e területen is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Lezárom ezzel a vitát. A szavazásra holnap kerül sor 12 órakor. Jó, most viszont a napi rendi pontunk szerint az Atlanti-óceán északkeleti részén folytatott fenntarthatatlan makréla halászatról van szó. Először is eh, Geleger kollégádom adom meg a szót 5 perc. Köszönöm, elnök eh, asszony. Nagy örömmel beszélek erről a fontos kérdésről arról, hogy az Észak-Atlanti eh, óceánban nem fenntartható a halászat. Izland és a Feröer szigetek 280 ezer tonnában határozták meg a makréla kvótájukat 2013-ra. Ez felelőtlen magatartás, amely hosszú távon az állományt veszélyezteti, illetve a halászok megélhetését is. A makréla akkreditációját felfüggesztették, hogyha a makréla állomány összeomlik a Feröer-szigetek és Izland tevékenysége miatt, az gyakorlatilag az egész EU halászati szektorra kihat. Más halfajok túlhalászásából tanulnunk, kellene, lépni kell Izland részesedése 2006-ban 1% volt, most pedig 23% a makréla halászatból. A Feröer részesedése 4,6%-ról 23%-ra nőtt. Izland 30-szorosára Feröer-szigetek hatszorosára növelte részesedését, és eh, most már ők ketten együtt 51%-kal eh, felülmúlják a kifogható mennyiséget. Ez fenntarthatatlan a halászati politika, és eh, ellene van, az eze, meg, megsérti az 1025 per 2012 EU e rendeletet is. A Feröer-szigetek kilépett a parti államok közötti megállapodásból, amely eh, kvótát adott eh, nekik eh, a heringállomány vonatkozásában, azt a kvótájukat is most háromszorosan akarják túllépni. A bizottságtól azt követelem, hogy ne ignorálják a továbbiakban azt a mandátumot, amit kaptak, nevezetesen lépjenek fel a túlhalászás ellen raportőrként felszólítom önöket, hogy azonnal lépjenek, épp ideje annak, hogy cselekedjünk, nem elég beszélni, meg kell őriznünk ezt a, ennek az iparágnak a fenntarthatóságát. Nagyon nehezen tudom megérteni azt, hogy a bizottság és a biztos miért nem hajlik a ház többségének szavára. Önök is látják, biztos asszony, hogy ez a túlhalászás egy nagyon komoly kárt fog okozni az egész halászati ágazatban. 12 tárgyalási kör eh, zajlott már le, eh, ezeken a, ezekben a tárgyalási körökben reális javaslatok nem születtek, és ugyanígy nem lesznek reális javaslatok addig, amíg eh, nem történik valami konkrétum. A bizottságot tartom felelősnek, a bizottságnak szankciókat kell bevezetnie. Ön beszélt is erről tavaly október 19-én. Izland és Feröer szigetek ugyanakkor nagyban növelték a saját kifogható állományukat. Az Európai Bizottság az unión belül csökkenteni akarja a halálomány pusztítását, és Spanyolországot például rá kívánja bírni arra, hogy fenntartható halászati politikát folytasson, amelyet én támogatok. Halászati Bizottságunk elnöke nem lehet itt, ő is egyetért velem abban, hogy el kell érni, hogy a Ferőer-szigetek és Izland fenntartható halászatot folytassanak, és ne haladják meg 50%-kal a javasolt teljes kifogható mennyiséget. Az Európai Bizottság legyen úttörője ennek az ügynek, és érjük el, hogy fenntartható módon történjen a halászat. A bizottság azt mondja, hogy emellett van, és mi ezt támogatjuk, de a tettei, tettjeik, tetteikben nem ezt látjuk. Tehát azt szeretnénk, hogy megfelelő, elrettentő politikát vezessenek be, amelynek révén elege, amelynek révén meg lehet szüntetni a túlhalászást. Önöknek nagyon komoly felhatalmazásuk van ettől a háztól, de önök nem élnek ezzel a felhatalmazással. Kezdem elveszíteni a bizalmamat, és kezdem elveszíteni a bizalmamat önökben, és abban, hogy fenntartható a közös európai halászati politikánk. Most arra számítok, hogy önök oly módon fognak megnyilvánulni, amely megfelel ebben a házban a többségi véleménynek. Köszönöm. Most pedig Damanaki eh, biztos kap szót. Köszönöm szépen Gelegeresz eh, úrnak, hogy felvetette ezt a kérdést, amely nagyon fontos. Korábban már tárgyaltunk ebben a tisztelt házban arról, hogy milyen következményei vannak a túlhalászásnak, legyen szó itt eh, Izlandról vagy a Feröer szigetieknek a tevékenységéről, hiszen fenntartathatlanná válik az érintett állományoknak a sorsa. Osztom az aggájait a tekintetben, hogy, hogy milyen kihatásai vannak a halászainkra ezeknek a túlhalászási gyakorlatoknak, főleg a kis, pici családi halászatokra gondolok én. Hiszen nagyon sokszor nincs ezeknek a halászoknak más alternatívájuk. Úgyhogy számokra is nagyon-nagyon nehéz ez a, ez a helyzet. Úgyhogy nyomon követjük, monitorozzuk a helyzetet egészen szorosan, és nagyon sok csatornán igyekszünk nyomást gyakorolni Izlandra, az izlandi kormányra, illetve Feröeri szigetekre, annak érdekében, hogy kieszközöljük a változást a politikájukban. Nyilván sok időbe fog telni, de én abban bízom, hogy vissza tudunk térni a tárgyalásokhoz, az összes partmenti állam részvételével, és meg tudunk állapodni az állományokról. Sajnos most még nem tartunk itt, úgyhogy majd látjuk, hogy meg kell néznünk, hogy mit tehetünk. Röviden miről is van szó. A kereskedelmi szankció kérdése nyilván ott van a tárgyalóasztalon, Ugyanakkor nagyon lényeges, hogy nagyon körültekintően járjunk el, és nagyon sok tényezőt vegyünk figyelembe, mielőtt ezeket foganatosítanánk, hiszen a jogi feltételeket is meg kell vizsgálnunk, és nagyon pontosan meg kell gondolnunk az intézkedéseinknek az időzítését is. Úgyhogy a magam részéről azt tudom mondani, hogy jelenleg a tagállamokkal tárgyaljuk a különböző alternatívákat, és jövő héten Norvégia képviselővel fogok beszélni Brüsszelben, és bízom abban, hogy közös megállapodásra fogunk tudni helyezkedni. Azaz konszenzusra juttunk e kérdésben a norvég kormányjal. Ugyanakkor szeretném elmondani azt is, hogy a bizottság már felmérte annak az eljárási módját is, hogy mikor mit és hogyan fogunk tudni intézkedésként foganatosítani. Azaz az előfeltételek megvannak ahhoz, hogy amint megvan a döntés, felgyorsítsuk a folyamatot. Szeretnék, szeretném önöket biztosítani a felől is, hogy mindenkit tájékoztatni fogok, mindenkit, akit érdekel ez a téma, főleg amikor jövő héten véglegesíteni fogjuk a norvény a norvég kormányjal ezt a kérdést. Ami az észak-atlanti heringállományt illeti, teljesen világos a kép. Sajnos, ezt kell mondanom, hogy sajnos nagyon világos a helyzet, és sajnálattal vette március 26-án a, a Feroeri szigeteknek a bejelentését, amelynek értelmében a kifogott halmennyiségnek gyakorlatilag a háromszorosát kívánja halászni a jövőben a szigetcsoport. Egyoldalúan meghozva ezt a döntést holott ugye mindig is multilaterális fórum közepette szoktuk ezeket meghozni. Elmondtuk ezzel kapcsolatban az aggájainkat, és a Feroíri szigeteknek tudomására hoztuk, hogy vonják vissza ezen szándékukat. Hiszen tudjuk, hogy a fenntarthatóság és ennek a halálománynak az egészségét is veszélyeti egy-egy ilyen lépés és mind, ahogy mondtam, nagyon világos a kép, ezért zöld utat adtam arra, hogy a belső bizottsági eljárást megindítsák, azaz a felőeri szigetekkel szemben megindíthassuk a kereskedelmi szankciókat. Tehát ez megindult. Köszönöm szépen. Most pedig akkor meghallgatjuk a frakciók nevében a felszólalókat, a néppárttal kezdjük. Paleza Komisarz, bardzo się cieszę, że możemy dziś... Köszönöm szépen, Biztos asszony, nagyon örülök annak, hogy tárgyalhatunk önnel a halászatról, hiszen Izland és az Európai Unió között ez elég régóta vitatárgya ez a makrilla halászati kérdés, amely az utóbbi időben mennyiségét tekintve rendkívül megemelkedett. Nagyon örülök, hogy az Európai Unió munkájában együttműködhetünk önökkel. Tulajdonképpen felelősségtelen a hozzáállás, és az a jövőt befolyásolja. Hogyha Izland vizeinél kimerítik a halállományt, akkor ennek e halfajta 50%-os állomány csökkenése lehet a következménye. Jelentős kihatása lehet ennek a fajra is. Éppen ezért foglalkozni kell Izland hozzáállásával a csatlakozási tárgyalások keretében is. Ne feledjük el, hogy az Európai Uniónak vannak olyan eszközei, amelyekkel felléphet az ilyen felfogással szemben, eljárással szemben a közös gazdasági érdekek alapján. Minden tagország és a jelölt országoknak is be kell tartania a, szabály, a játékszabályokat, pontosan most, ahol egyre nagyobb igény van az együttműködésre, a jó akaratra. a közös megoldásokra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A szocialisták nevében Tomás úr kap egy percre szót. Köszönöm. Elnök asszony, biztos asszony, a makrélával kapcsolatos fellépés kivételesnek számítható. 2006-ban azt tapasztaltuk, hogy megnövekedett a makréla állomány. Sajnálatos módon nem sok hasznot húztak ebből azok, akik eh, erre leginkább eh, eh, rászorulnak, mert akkor, amikor növekedett az állomány, az izlandi és a Feröer-szigeteki halászok rávetették magukat az állományokra. Az európai kvóta csökkentése és az európai halászok gazdasági érdekei sérülnek. Minden halászati ágazat érintett valószínűleg több ezer halászhajó eh, nem dolgozik eleget, és ez a munka továbbra is állni fog. E, sajnálatos módon a halak visszadobására vonatkozó szabályok hamarosan bekövetkező életbelépése további csapást jelent a halászati ágazatról, Hogyha a Izland és a Ferőer szigetek továbbra is semmibe veszik a szabályokat, akkor e, súlyos következmények várhatók. Nem szabad a kommunikációra hagyatkoznunk, az Európai Bizottságnak és az Európai hatóságoknak fel kell lépniük a gazdasági és ökológiai szempontból fenntarthatatlan eljárás ellen. Azok, akik nem tartják tiszteletbe a fenntartható halászatot, azok ellen fel kell lépni. Köszönöm. Grazie eh, per i verdi l'onore. Köszönöm szépen. A zöldek nevében egy percben szólal fel Hatchton kollega. Köszönöm szépen. Újra meg újra ugyanarról a kérdésről tárgyalunk, és egyre kisebb előrelépés a makrélával kapcsolatban, amely Skócia számára is nagyon fontos gazdasági forrás. Frusztráló ez a helyzet. Az Európai Bizottság úgy tűnik, hogy mindig nagy erővel tudja a saját halászainak tevékenységét szabályozni restriktív formában, olyan körülményeket ír elő, amiben nagyon nehéz működni, de ez a fajta szigor nagyon kevésbé ért, érvényesül akkor, amikor egy vita során segítséget kellene nyújtania. A Skót Halászati Szövetség, mint önök is tudják, úgy javasolták, hogy nemzetközi közvetítőt kellene ki jelölni, hogy ebben az igen nehéz kérdésben megállapodás születhessen. Reméljük se, semleges és objektív módon jutunk megállapodásra. Köszönöm a biztos asszonynak, hogy ezt a lehetőséget nem söpörte le az asztalról, úgyhogy lehet, hogy végre most ilyen eszközökkel előrébb tudunk lépni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az ECR nevében Görling asszony másfél percben. Köszönöm, elnök asszony. Nagy-Britanniában és más tagállamokban is olyan termékeket, halakat akarnak enni, a fogyasztók, amelyek fenntartható módon lettek kihalászva, e, a különböző tanúsítási rendszerekre támaszkodnak ennek megítélésében. Az észak-atlanti régióban kifogott makrélák nagy részét ilyen módon tanúsították, és éppen ezért az éttermi, illetve családi asztalokra is egyre több makréla került. Ezt borítja fel Izland és a Feröer szigetek eh, egyoldalú lépése is. Eh, amikor a fagyasztott termékek kifogynak, eh, a mostani helyzet szomorú körül eredményekkel jár majd a brit halász flottára. Nem várható az, hogy egyelőre, hogy az állomány összeomlik, ugyanakkor az árak össze fognak omlani, és a halászok bevételei felére csökkennek a belátható jövőben. A nyilvánvaló kérdés az az, hogy Izlandtól és a Ferőer szigetektől miért nem tudott kicsikarni valami fajta megállapodást a bizottság. Hat hónappal ezelőtt kaptak felhatalmazást a parlamenttől, nem a múlt héten, hat hónappal ezelőtt kaptak felhatalmazást, hogy lépjenek fel és próbáljanak meg eredményeket elérni. Milyen lépéseket tesz a bizottság annak érdekében, hogy a partmenti államok megállapodását megállapodásába életet leheljen. Köszönöm, most pedig Kun képviselő következik, illetve ő nincs itt, éppen ezért Sánchez Presedo képviselő kap szót, másfél perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Miről is van szó? Hát be kéne tartani a nemzetközi megállapodásokat, amikor a tengerről van szó, akkor is, is hiszen a meglévő halálományokat meg kellene őrizni. Ez csak akkor fog sikerülni, hogyha minden partmenti állam, amely halászati tevékenységet folytat, betartja a szabályozást. Ugye itt most az Észak-Atlanti makréla állományról beszélünk, Norvégia, Izland és a Feröer szigeteket érinti ez leginkább, és mint ahogyan már elhangzott, hogy 2009 2007-hez képest, sőt 2006-hoz képest tulajdonképpen a, a kialázott kvótáknak 30, illetve 26 szorosára nőtt az állomány. Ez persze fenyegeti ezen állományoknak a fenntarthatóságát, különös tekintettel ugye a halászati eljárásokra, és az Európai Uniós országokat is érinti ez a fajta tevékenység. Úgyhogy ezekre a visszaságokra a szektorban mindenképpen reagálni kell. Először is be kell tartatni a megállapodásokat, hiszen vannak létező szabályok, amelyeket nem véletlenül hoztak. van a kvóták egyenlő elosztása egy nagy kérdés, a halálományokkal való gazdálkodás is egy nagyon lényeges pont, és az ellenőző mechanizmusoknak a hitelessége sem utolsó. Látnunk kell tehát, hogy mi forog kockán, és nagyon világosan meg kell fogalmaznunk a bizottság és a biztosasszony felé is, hogy persze jó az, hogyha a dialóguson keresztül próbálunk megoldásra jutni, de szükség esetén más intézkedésekre is szükség lehet. Hiszen bizonyos időbe telik, míg ezeknek az intézkedéseknek meglátszik a hatása. Köszönöm. Kadek úr kap szót másfél percben. Biztos asszony, elnök asszony, kedves kollégák, én nem fogom elrejteni a nagy csalódottságomat a makréla kvótákkal kapcsolatban, illetve a megállapodással kapcsolatban. Ez a kvótasértés aláássa közös érdékeinket, amelyek mentén megpróbáltuk fenntarthatóan fenntartani a halászatot. A felelőtlen izlandi és Feröer-szigeteki lépés egy nem fenntartható makréla állományhoz vezet, irreálisak a kvóták, a korábbiakhoz képest különösen, mint ahogy Sanchez Pesedo is mondta, eh, négyszeresére emelkedtek a Feröer szigeteki kvóták, míg az izlandi 23-szorosára emelkedett, és ez teljesen igazolhatatlan. Vannak gazdasági, kereskedelmi és környezetvédelmi érdekek, amelyeket figyelembe kell Eh, vennünk. Eh, folytatni kell a tárgyalásokat, eh, az óceánok fenntarthatóságáról van szó, a halászok elfogadják a kvótákat és a szigorú szabályokat. Európának mindent meg kell tennie az erőforrások oltalmazása érdekében, ugyanakkor fenntartható módon kell megosztani ezeket az állományokat. Eh, a nem fenntartható halászat esetére lehetőség van a szankciók bevezetésére. Eh, itt eh, a hal import tilalmára gondolok, tehát a bizottság el fogadhat olyan szankciókat, amelyek jobb belátásra téríthetik Izlandot és a Ferőer szigetet. Ez provokatív magatartás, amelyet Izland és Ferőer szigetek folytatnak az Európai Unióval szemben. Köszönöm. Most eh, a Catch the Eye következik. Spontán eh, felszólalások. Eh. Köszönöm. Elnök asszony, a jelenlegi helyzet rendkívül súlyos. Izland és a Feröer szigetek egyoldalú döntése a makréla kvótákkal kapcsolatban nagyon negatívan érinti azoknak az országoknak az értéke, érdekeit, amelyek eb, ezzel a halászattal foglalkoznak, és a helyzet egyre romlik, mert folytatódnak az egyoldalú döntések, maguknak kvótákat vindikálnak, nem fenntartható módon. minden meg kell tennünk annak érdekében, hogy tisztességesebben osszuk fel egymás között ezt a halászati erőforrást. Folytatódik tehát a szabályok megsértése. Az Európai Bizottság a halászattal szemben restriktív volt eddig is, mégpedig oly módon, hogy a saját flottánknak komoly károkat okoztak, és most, amikor tényleg felmerül a fenntarthatóság kérdése, akkor végre tenni kellene valamit, hát akkor tegyenek valamit. És mondják meg, hogy mit tesznek milyen eredményeket érnek el a fellépésükkel. Legyen valami fajta ösztönző, vagy negatív ösztönző, amelyek miatt ez a két ország oda fog figyelni ránk. Nikolescu úr következik. Köszönöm, elnök asszony, biztos asszony. Én üdvözlöm a parlament fellépését, és csatlakozom azokhoz a kollégákhoz, akik az Európai Uniótól határozott fellépést követelnek ezen a területen. Sajnálatos módon az a helyzet, amiről most beszélünk, nem egyedi. Ugyanilyen szigorú fellépésre van szükség a Fekete-tengeren is, ahol nagyon fontos monitorozni a halászati tevékenységet, mert mindössze kettő tagállam, kettő határ tengerparti állam tagja az Európai Uniónak. Sajnálatos módon a harmadik országokkal folytatott fenntartás, párbeszéd nem pozitív arra is figyeljünk oda, hogy Kína 12-szer annyi halat fog ki, mint az összes többi ENSZ tagállam. És az, hogy a halászat nagy része Afrika partjainál zajlik, számunkra sovány, vigasz, nem szabad ilyen áldozatokat megengednünk. Köszönöm. Fanny Szlój úr. De van neki biztos asszony, nem volt régen, hogy itt álltunk, és az új halászati politikáról tárgyaltunk, a fenntarthatóság egyrészt, másrészt pedig a halósz, halászok jövedelme. A két dolog, mint hogyha most ö, ö, teljesen elúszna az Izland és a Faroe szigetek miatt, hogyan tudjuk a, a saját embereinknek, a saját halászainknak biztosítani a jövedelmet. Nagyon gyakran felmerül a kérdés, hogy egyáltalán meddig lehet jutni ezekkel a lépésekkel, biztos asszony. A másik pedig az Európai Unió Ban érték alapú közösség vagyunk. A megállapodás megállapodás. Európai Uniós felvételére készül Izland, hogy elfogadja, már pedig azt látjuk, hogy ezt, ezt nem csinálja, úgyhogy neki is ezt, vele is ezt tudatni kell. Köszönöm szépen, Stiller kollega. Köszönöm szépen, elnök hogy Szeretném ott folytatni, ahol Nestor úr abba hagyta Hudson úr is jelezte a nemzetközi mediátor szerepét, amely valóban az egyik olyan gondolat, amelyet érdemes megvizsgálnunk. A másik dolog pedig, ahogy mások is kiemelték, a jelenlegi Izlandal való Európai Uniós tárgyalás, tagságra vonatkozó tárgyalások folytatódnak, és a biztos asszony is tudja, hogy a, a választások a jövő héten lesznek Izlandban. Mit gondol? Ha lezárulnak a választások, akkor lehet, hogy lesz eh, arra lehetőség, hogy előrébb jussunk ezen a kérd- ebben a kérdésben is, hiszen a csatlakozási, illetve a halászati, eljár, a halászati tárgyalások még nyitva vannak. Úgy gondolom ez lehetőség arra, hogy ezt a sürgető kérdést megoldjuk, hiszen ahogy a kollégák is mondják, tarthatatlan a helyzet. Végre tenni kell valamit. Köszönöm. Köszönöm szépen. Davis úr. Köszönöm. Az imént valóban eh, fontos dolgok hangzottak el. Izlandot eddig onnan ismertük, hogy eh, megpróbál halászható, eh, fenntartható módon halászni. Most ez a hírnév kerül veszélybe. Én egyébként felteszem ezt a kérdést, hogy akarjuk-e az izlandi csatlakozást. Tudom, hogy kényesek ezek a kérdések nem tudom, hogy eh, a biztos asszony van-e Izland eh, csatlakozási tárgyalásaival kapcsolatban bármilyen nyomás alatt. Eh, ugyanakkor én is csatlakozom az előző kérdéshez, hogy ha nem tárgyalunk fenntartható halászati megállapodásról Izlanddal, az valóban hát nem is tudom, hogy nem is tudom, nem merem megkérdezni, hogy milyen nyomás alatt van a biztos asszony. Köszönjük szépen, most akkor Damanaki biztos asszonynak adunk szót a válaszra. Köszönöm. A bizottság semmiképpen nem akar az izlandi választási kom- kampányba belefolyni, illetve azt befolyásolni, úgyhogy ezt ezzel le is zárnám. Viszont akkor a kérdésekre, hagy reagálja. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Szeretném még egyszer megerősíteni, nagyon sokat teszünk annak érdekében, hogy nyomás alá helyezzük Izlandot és a Ferőeri szigeteket, hogy visszatérjenek a tárgyaló asztalokhoz, és mind a makréra, mind az atlanti skandináv hering vonatkozásában megállapodásra jussunk. Milyen eszközökkel tesszük ezt? Hát a párbeszéd, bilaterális megbeszélések, a kérdés felvetése a nemzetközi fórumokon, akármikor lehetőség nyílik erre, és semmilyen javaslatot nem zárunk ki, nem utasítunk el napi rendünkről, sőt, egy közvetítőt is alkalmazhatunk, hiszen mindenki szeretné a megoldást, de a közvetítés után fogjuk látni az eredményt. Tehát mindenkit meg kell győzni arról, hogy értsen egyet ami nem egyszerű. De semmit nem zárunk ki lehetőségként. Azt megértettem az önök felszólalásai alapján, hogy mindenki számára, szinte minden, sőt minden felszólaló kiemelte annak a jelentőségét és annak a szükségességét, hogy a kereskedelmi szankcióknak a szabályozását komolyan kell venni. Szeretném még egyszer elmondani, hogy óvatosnak kell lennünk, Nyilván konkrét jogi alapra van szükség, még egyszer mondom, hogy nagyon fontos az időzítés is, és szövetségesekre is szükségünk van. A makréllákkal kapcsolatban elmondtam, hogy újra át fogjuk venni a norvég miniszterrel jövő héten Brüsszelben, szerdán ezt a kérdést, és ezt követően mindannyiójukat tájékoztatni fogom a megbeszélésnek az eredményéről. Szükséges szövetségesünk a norvég kormány. És hát lehet, hogy nem lesz olyan jó az eredmény, de mindenképpen kell egy konszenzus. Ami pedig az Atlantis skandináv felinget illeti, ezzel kapcsolatban is világosan elmondtam, hogy teljesen világos a kép, világos a helyzet, Megadtam a zöld jelzést arra vonatkozóan, hogy a szankciókat foganatosítsák, tehát a kereskedelmi eszközöket implementálják a Feröer szigetek vonatkozásában, hiszen ők elhagyták a tárgyalóasztalot. Á, tárgyalóasztalt. Köszönöm szépen, biztos asszony. Akkor ezzel lezárjuk a vitát erről a napi rendi pontról. És megyünk tovább. A következő jelentés, a Chichester jelentés, az Európai Hálózati